Dear colleagues, I think we can now start our joint. Köszönöm, kedves kollégák, akkor szeretném a közös az együttes ülést megnyitni, az EKON és a Szociális Bizottság, Foglalkoztatási Bizottság együttes ülésére kerül sor. A Sixpack szabályozás rendeletek egy új szemeszter beindítását tervezik, és gazdasági párbeszédet folytatunk az éves növekedési beszámolóról és az figyelmeztető mechanizmusról. Most az első ajánlások megszülettek, a csomag előttünk van, úgyhogy nagyon jó, nagyon örülünk annak, hogy erre a véleménycserére, eszmecserére sort keríthetünk. A jelentéstevő, a tárgyaló delegáció kezdi a munkát. Sok szeretettel köszöntöm Dombrovskis alelnököt, illetve Moszkovics és Tyson biztosokat. Önök is nagyon jól tudják, hogy az éves növekedési beszámoló egy mérsékelt gazdasági növekedésből indul ki, és három fő elemet határoz meg, a beruházás, a strukturális reformokat és a pénzügyi, illetve a költségvetési konszolidációt. Ez a három fontos prioritás. Most, hogy ez konkrétan hogyan öm, tudjuk végrehajtani a gazdasági ciklus figyelembevételével, ez egy fontos és át ö, és, és bonyolult kérdés. A pénzügyi ciklus oldaláról az első ajánlások megszülettek. A makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás a másik oldal, a két elem nagyon szorosan összefügg. Először meghallgatjuk a három biztost, és utána sor kerül majd a kérdésekre. De kérdezem, hogy előtte Marietta szeretne valamit még hozzátenni. Köszönöm szépen Gualtieri elnök úrnak, én is sok szeretettel köszöntöm a biztos urakat és hölgyet, és a képviselőket is. Ezt a közös, ebbe a közös kis kalandba egy évvel ezelőtt bocsátkoztunk bele, és a gazdaság a témánk, de nem csak a gazdaság. A foglalkoztatás keretében beszélünk erről, hogyha az Európai Unióban még mindig 23 millióan vannak munkanélkül, ez egy, ez egy jelentős szám, és ez tulajdonképpen megtestesíti a problémát is. A, egy szociális Európa közös célkitűzéséről van itt szó. Nagyon fontos ez a téma, hogyha összefogunk, akkor könnyebben el tudjuk érni az eredmény, az szükséges eredményeket. Köszönöm, hogy eljöttek a biztosok, és várom a kérdéseket, de még annál is inkább a válaszokat. Köszönöm szépen, teljesen igaza van, a közös célunk a növekedés és munkahelyteremtés megvalósítása, és amit látunk, az AMR jelentésben. Ez egy nagy öm, egyensúlytalanság a a megtakarítások nagyobb összeget tesznek ki, mint a beruházások, és ez egy probléma. Dombrovszki szúrja szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt parlamenti képviselők. Az Európai Bizottság közé tette az őszi európai szemeszter csomagot november 26-án, és ez jelzi az új európai szemeszter ciklus kezdetét. Az idei csomag egy sor elemet tartalmaz a szemeszterből, melyet a bizottság október 21-i közleményében vázolt a Gazdaság és Monetáris Unió továbbvitele címmel jelent ez meg. És itt az öt elnök jelentésének végrehajtásáról van szó. Ezen új megközelítés részeként idén először plenáris vitát is folytatott a tisztelt ház november 11-én a csomagról, mielőtt ezt publikáltuk volna. A vita fontos felismerésekkel gazdagította a feleket, melyeket a bizottság figyelembe vett dokumentumai véglegesítése során. Erre a lépésre, erre a fázisra próbálunk építeni, és próbáljuk az elszámoltathatóság, a legitimitás és az ownership kategóriáit megerősíteni Röviden tehát bemutatom a múlt héten bemutatott csomagot. Ez a 2016-os évet növekedési e, vizsgálat eredményeit e, határozza meg, és a gazdasági szociális prioritásokat határozza meg, illetve a vészjelző mechanizmus e, jelentést, amely a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szól, illetve azon jelentéstervezetről, amely a tagállami szakpolitikákról szól, illetve ajánlásokat az Euró, tekintetében, amely figyelembe veszi a nagyobb interdependenciát és a konvergencia igényt. Ezek tehát az európai szemeszter eh, elemei, és újdonság, hogy az eurózóna ajánlásait már most publikáljuk annak érdekében, hogy a tagállamok az ország specifikus dokumentumok megfogalmazásánál ezeket figyelembe vehessék, és eh, az eurózóná előtt álló közös kihívásokat is figyelembe vehessék politikai döntéseik meghozatala során. A 2016-os éves növekedési vizsgálat a szakpolitikák prioritálásáról, a konvergencia megerősítéséről és az óvatos növekedés folytatásáról szól. Az alacsony nyersanyag és olajárak és a viszonylag gyengébb euró mind hozzájárultak a növekedés és a foglalkoztatás um, fenntartható um, növekedéséhez. A 2016-os uh, éves jelentés előrejelzései 2015-ös előrejelzései fennállnak, ezért 2016-ban is ezekre építünk. Nagyobb lendületet kell adni a beruházásoknak, a strukturális reformokat folytatni kell, és felelősség teljes pénzügyi politikát kell folytatni. Elkötelezettek vagyunk, hogy közelítsük a gazdasági és a szociális szinteket az egész unióban a best performerekhez közelítve őket, a jobban teljesítőkhöz közelítve őket. Az EFSI, a beruházási terve teljes lendületében van, köszönhetően a tanács és a parlament gyors támogatásának és az Európai Beruházási Bank munkájának. A beruházás akadályainak felszámolása nemzeti szinten zajlik, és így mind a köz, mind a magán beruházások gyorsabban becsatárnázhatóak. A bankuniót is véglegesíteni kell annak érdekében, hogy az eurozónában a stabilitást meg lehessen erősíteni. A bizottság múlt héten fontos lépést tett, az európai betétbiztosító vált, vált, rendszerről mondott dokumentumával, kiadott dokumentumával, és eh, itt most már eh, nem csak a kríziskezelésről van szó, hanem a növekedés és a munkahelyek megteremtéséről, ez jelenti az új prioritást. Hatékonyabban kell eh, átalakítani munkaerőpiacokat, a közigazgatást, valamint az innovációt és a developing, a driving skill eket helyzetbe kell hozni. Fontos, hogy a tagállamok az egyensúlytalanságokat kiküszöböljék, és a konvergencia és a termelékenység irányába lépjenek el. A 2016-os vészjelző mechanizmus azt mutatja, hogy a tagállamok képesek arra, és hajlandók arra, hogy a korábbi éven meghatározott makrogazdasági egyensúlyokat kiküszöböljék, de vannak még aggályok, Például a magán és a köz kézeladósodása egyes tagállamokban nagyon magas, és ez még mindig sérülékenységet jelent. Egyes országokban pedig új kihívások is megjelentek. A csomag nagy figyelmet fordít a foglalkoztatásra és a szociális kérdésekre, a munkaerőpiaci szakpolitikáknak, rugalmasságot és egyben biztosságot kell biztosítaniuk. Voltak éppen a két szempont egyensúlyát kell megteremteniük. A válság oda vezetett, hogy az EU állampolgárok bizalma erodálódott, és ez kihat a szociálpolitikára is. A felség és az inkluzív politika az Európai Unió alapját képezik, és a szakpolitikáknak ezt a bizalmat kell újra megteremteniük. A jelentés tervezetünk erről ad információt. A harmadik szakpolitikai pilléri az éves növekedési jelentésnek a felelősség teljes pénzpolitikákról szól. Az eurozónában az éves költségvetési deficit továbbra is csökkenő tendenciát mutat, és 1,7%-os GDP arányra ö, csökken jövő évben. Az adósság, az államadósság az eurozónában idéntől kezdve pedig csökkenő tendenciát mutatott. Ugyanakkor fontos, hogy a közkéz költekezését fenntartható szinten tartsuk, és megfelelő fiskális keretek közé szorítsuk. A adórendszereknek vállalkozás és növekedés barátnak kell lenniük, és, tiszt, és e, igazságosabbá kell tenni. A szociális védelmi rendszereket modernizálni kell megfelelve, így az öregedő lakosságból eredő kihívásoknak. Sok fontos lépést kell tenni az egész EU-ban, ugyanakkor az eurózónában a spillover, az átsugárzó hatásokat is figyelembe kell venni, és ezért a közös intézkedéseket meg kell erősíteni. Az eurozónára való ajánlások kulcs területekre koncentrálnak, és konkrét intézkedések végrehajtására tesz javaslatot. Melyek ezek? Strukturális reformok, melyek a konvergenciát támogatják, a fiscal stance megerősítése, valamint a magas adósság, államadóság csökkentése és az egészséges pénzügyi rendszer megteremtése. Az euró zóna országai ilyen módon az elmélyített gazdaság és monetáris unió irányában dolgoznak. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, a legjobban teljesítők irányába való ellépés csak úgy érhető el, hogyha minden európai intézmény és a tagállami intézmények szorosan együttműködnek. Ehhez szükség van arra, hogy a nemzeti parlamentek, az európai parlament, a szociális partnerek, a helyhatóságok, és a civil társadalom, valamint a lakosság is szorosabban együttműködjön. Örömmel tekintek ezen kérdésekben a szorosabb együttműködés elébe, és persze örömmel tekintek a mai vitába elébe is. Köszönöm. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy arról is tájékoztatott, hogy ez ESZA, hogy ez ESZA már működik. Nem tudtunk erről, nem tudtuk, hogy ez már működik-e ez a rendszer, vagy sem, és hát persze a hatáskörre rendelkező alelnököt majd megkérdezzük az EFSA működéséről. Most pedig megadom, megadom Pierre Moszkovicének a szót, parancsolja. Just the logical order. Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves biztosok, kedves képviselők, ez az új gazdasági párbeszéd, ez egy új hagyományteremtő párbeszéd, most az amr kapcsolatban szeretnék beszámolni, tehát a figyelmeztető mechanizmussal, ezt szeretném bemutatni önöknek. A 2016 első szemeszterre vonatkozó értékelések előtt. Ez egy, ez egy nagyon fontos, ez AMR, ez egy nagyon fontos kiinduló pont, és olyan tagállamokra vonatkozik, ahol az egyensúly hiány merülhet fel, de ez csak egy kezdő kiinduló pont, csak a méreható elemzések alapján tudja az Európai Bizottság megállapítani, hogy valóban egyensúlytalanság merül-e fel, ezek súlyosak-e, vagy túlzottak-e. Idén külön odafigyelünk az eurózónára, mert ezek a gazdaságok nagyon összefüggnek, és itt az eurozónában felmerülő egyensúlytalanság bizottság rendszer szintű lehet, és koordinált reagálásra van szükség. Két dolog, két következtetés, amit szeretnék elmondani. Először is az euró folyó fizetési mérlegben többlet van. A háztartások megtakarítása magasabb, vagy a belső megtakarítás magasabb, mint a befektetések. A második pedig nagy nyomás hely, helyeződik a az eladósodás csökkentésére, mert csak így lehet gazdasági fellendülést elérni. Ez mind a nagyon eladósodott, mind a kevésbé eladósodott országokra vonatkozik. A szociális dimenziót is erősíteni kell, a parlament és a tanács az technikai előkészítés során erre felkészült. Ez azonban nem változtatja meg a makro gazdasági egyensúlytalansági folyamatot. Ez a MIP továbbra is arra koncentrál, hogy a, a veszélyes, a káros makrogazdasági egyensúlytalanságokat felvesse, kimutassa és ezekre reagáljon. Az új indikátorok megjelenése önmagában még nem jelenti a makrogazdasági vagy makrofinanciális kockázatok megerősítését, megerősödését, és ezért önmagában ezek miatt nem indul el eljárás. 18 tagállamot választottunk ki az AMR keretében, amelyeket mérehatóan elemzünk, 16-ot azért, mert ezekkel kap, ezeknek egyensúlytalansági, illetve túlzott egyensúlytalansági problémájuk volt, és most először fogjuk értékelni mérehatóan Ausztriát és Észországot, és általában az azzal kapcsolatos döntések, hogy az egyensúlytalanság vagy a súlyos túlzott egyensúlytalanság létezik-e, ez, ezzel kapcsolatos döntések februárban születnek meg. Nos, az euró térségre vonatkozó ajánlások Nagyobb figyelmet kell fordítani az eurózóna dimenzióra az európai szemeszteren belül. A 2016-os ajánlások az euró térségre vonatkozóan az éves növekedési jelentéssel kapcsolatban kerültek közététerre, tehát még jóval az ország specifikus ajánlások előtt. Ez az új ütemterv tehát az euró térséget jobban integrálja a nem, az gazdasági kormányzás nemzeti dimenziójába. Ami a az euró térség pénzügyi ellenálló képességét illeti, itt az euró térségre vonatkozó ajánlások valódi orientációt nyújtanak. Négy ajánlásunk van az eurózónára vonatkozóan. Először is olyan politikákat kell követni, amelyek a konvergenciát erősítik, a kiigazítási kapacitást és a makrogazdasági egyensúlytalanságokra utalnak. Másodszor strukturális reformok végrehajtása az munkaerőpiacon, a foglalkoztatás támogatása, a munka adó terhének csökkentése, és a nyitott és komp- versenyképes piacok megteremtése a harmadszor pénzügyi politikákkal kapcsolatban széles körű, semleges pénzügyi ellenálló képességet kell elérni, 2016-ra, 2017-ben pedig csökkenteni kell az államadóságot, hogy javítsuk a pénzügyi ellenálló képességet, és elkerüljük a prociklikus gazdálkodást. Végül pedig pénzügyi készségekkel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy csökkenteni kell a bankok részéről az életképtelen hitelek kiadását. Az euró tagállamok amelyekben nagy az eladósodás, a háztatások eladása, eladósodása, arra kell, hogy koncentráljanak, hogy ez, ezeket az életképtelen magán hiteleket leépítsék. Köszönöm szépen, elnök úr, és visszaadom a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen, és ezzel én azonnal átadom a szót Marian Pálszennek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy a gazdasági teljesítmény Európában és a körülmények egyenlőtlenek maradnak. A jelentés rávilágít arra, hogy a foglalkoztatott fogyasztási helyzet lassan javul, de még mindig vannak különbségek a tagállamok között. Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, Horvátországban, Portugáliában. Még mindig azt látjuk, hogy a fiatalok körében több mint 30%-os a munkanélküliség. Dánia, Svédország, Észtország viszonylag sikeresek abban, hogy visszaviszik a munkaerőpiacra a tartós munkanélkülieket. Finnország viszont nem bátorítja igazából ezt a politikát. A tagállamok inkább divergálnak a konvergálás helyett pedig konvergációra van szükség Európában a jövőben. Kell, hogy lássanak az emberek lehetőségeket, és tisztességes szintű védelmet kapjanak mindenütt az Európai Unióban. Ebben az összefüggésben világosan szeretnék fogalmazni, a gazdasági növekedés és a szociális tisztességesség együtt kell, hogy járjon, ez egy érem két oldala, és ez a bizottság munkájának az egyik lényeges eleme. Az európai szemeszter pontosan ezt célozza meg, szociális, tisztességes eljárások és a gazdasági felendülés újraindítása. Ami a beruházásokat illeti, a prioritások során nem akarunk megfeledkezni a eh, humántőkéről, a szociális beruházásokról. A tagállamok fel kell, hogy gyorsítsák, és kell, hogy folytassák a reform erőfeszítéseket, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a rugalmasság és a biztonság között, a, meg kell akadályozni, hogy a nem rendes munkaszerződések váljanak a normává, magas szintű szociális védelmi standardokra van szükség. A legrosszabb formája ennek természetesen a be nem jelentett munka. Györülök, a bizottság javaslatában született egy alkú a fekete munka ellen, és szeretnék gratulálni az önök bizottságában is a jelentés előadójának hosszú távú tartós munkanélkülieket visszavezetni a munkaerőpiacra, ez továbbra is prioritás tartós munkanélküliség az összes munkanélküliek 50%-át teszik ki az ide tartozók. Ez elfogadhatatlan nem csak emberiességi szempontból, hanem a gazdasági növekedést is ez nagyon negatívan befolyásolja. Bízom abban, hogy a bizottság az évvége előtt megállapodik közös ajánlásokban, amelyek felvázolnak konkrét intézkedéseket, hogy a tartós munkanélküliek ismét munkához jussanak. Egy másik fontos kérdés. Meg kell könnyíteni az átmenetet az új munka, munkahelyek felé, és jobban, könnyebbé meg kell könnyíteni a munkát keresők számára, hogy megtalálják a munkahelyek. Az EURES felmunkája pontosan ezt célozza. Még mindig van két millió betöltetlen üres álláshely, annak ellenére, hogy több millióan vannak munkanélkül. A válasz egy része az, hogy a munkát keresőket ruházzuk fel a szükséges készségekkel, és a Skills Agenda e, éppen ezt célozza, egy jövő év elején állunk ezzel elő. Még mindig túl e, sokakat sújt a szegénység. Ez azt jelenti, hogy itt is még sokat lehet javítani a munkanélküliek ellátó rendszerén, a szociális védelmi rendszeren. Inkluzív megközelítésre van szükség a munkanélküliekkel, a válság sújtotta emberekkel szemben, és készennek kell, hogy legyünk arra, hogy a beérkező menekülteket is integráljuk. Hatékony munkaerőpiaci integráció számít a legtöbbet ebből a szempontból. A költségvetések szembesülnek az egyre öregedő népesség problémájával, fenntarthatóvá kell tenni a nyugdíjrendszereket, de ugyanakkor ez megfelelő kell, hogy legyen a jelenleg és a következő generációk számára egyaránt. Ami az adózást illeti, itt különösen az alacsony bérek adóztatását meg kell szüntetni, és küzdeni kell az adóelkerüléssel nagy figyelmet szentelnek foglalkoztatási, szociális kérdések, ez tükröződik az eurózónára eh, eh, zónának szánt eh, ajánlásokban. A figyelmeztetési mechanizmusról szóló jelentésben alaposan megvizsgáljuk a szociális indikátorokat is, ilyen a fiatalok munkanélkülisége, a tartós munkanélküliség, illetve az aktivitási ráta a makrogazdasági egyensúlytalanságok vizsgálata során jobban meg akarjuk érteni, hogy eh, milyen munkanélküliség oka, milyen hatásai vannak, és milyen szociális kihívások járnak ezzel együtt. Elnök úr, hölgyem és uram, még kedves kollégák, eh, amikor azt mondjuk, hogy a szociális dimenziót figyelembe vesszük, ez nem csak a szociális jogalkotási javaslatokat jelenti, hanem azt is, hogy megnézzük, hogy a politikánknak milyen hatása van az emberekre. Nagyon kemény munka ez, a szociális célok elérése. Önök számára itt a parlamentben, nekünk a bizottságban, a tagállamokbeli partnereinknek, szociális partnereknek egyaránt, akiket felhívunk arra, hogy dolgozzanak velünk együtt. Nem nyugodhatunk addig, amíg az emberek nem érzik a mindennapi életünkben is a munkánk eredményét. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az éves növekedési felmérés előadójának. Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm az Európai Bizottság három képviselőjét, és Üdvözlöm kollégáimat is, akik eh, e hosszú folyamatban együttműködnek majd velünk az európai szemeszter eh, meghirdetése után. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság és a Parlament együttműködése nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy eh, megerősítsük az európai szakpolitikák demokratikus legitimizációját, legitimitását milyen helyzetben vagyunk. Valóban van a talparálás, a gazdasági talparálásnak néhány jele, de ez a talparálás sokkal inkább arra vonatkozik, hogy egy zöldebb, intelligensebb és inkluzívabb gazdaság irányába lépjünk el, ezt fogalmaztuk meg az Európa 2020-as stratégiába, és a lábraállás nem elegendő ahhoz, hogy azon nagy kihívásokra választ adjunk, mint például a menekült válság humanitárius kihívásai. Hogyha látjuk a folyó fizetési mérleg pozitívumát, akkor örülhetünk az európai exportok sikerének, de ugyanakkor ehhez hozzájárul az is, hogy a hazai kereslet nem kielégítő. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük a beruházásokat, sokkal erősebben, szélesebb körben erősítsük meg, és ezért gondoljuk azt, hogy a szociális egyenlőtlenségeket csökkenteni kell, valamint a makrogazdasági egyensúlytalanságokat is csökkenteni kell, és mindkét országok, országcsoport részéről a szuficit és a deficit országok részéről is lépéseket kell tenni. Ugyanakkor egy agregált gazdasági és fiskális választ is adni kell, mely utóbbi a fiskális felelősségvállalás fel, hangsúlyozásával a reálgazdaság növekedését és egy fölfele irányuló konvergenciós spirált indít útjára ahol a tagállamok beruházásokat hajtanak végre, és ugyanakkor a növekedési potenciált megteremtő reformokat is végrehajtják, nem feledkezve meg a fenntarthatóbb jóléti rendszerekről. Az európai szemeszter ezen új motivá, motorjai, modalitásai ba ugyanakkor jobban be kell vonni az európai állampolgárokat. Mi az Európai Parlamentben úgy gondoljuk, hogy ehhez a munkához járulhatunk hozzá, de ehhez biztosítani kell, hogy magát a parlamentet is jobban bevonják ebbe a munkába, különösen amikor az éves növekedési eh, vizsgálat és az ország specifikus ajánlások szempontjairól van szó, és jobban be kell vonni a parlamentet az eurozónás prioritások meghatározásába is. Végezetül, ahogyan tudják, egy igazi intézkő, intézmény közi megállapodást is kérünk ezen a területen. Köszönjük szépen. Köszönöm a Sofia Ribeiro asszony, a Foglalkoztatási Szakbizottság előadója kapcsolat. Köszönöm szépen, állnak úr! Igen, tisztelt biztosok, meg szeretném köszönni, hogy eljöttek erre az ülésre, erre a közös Empel Econ ülésre, és így az Európai Parlament és a Bizottság az 2016-os jelentésről közösen cserélhetünk eszmét demokratikus legitimitásra van ugyanis szükség. Én az Európai Parlament 2016-os növekedési jelentősének előadója vagyok a szociális és foglalkoztatási kérdések kapcsán, és elégedettségemnek szeretnék hangot adni, hiszen szociálisan igazságos ez a csomag. Fenntartható gazdasági növekedésre van szükségünk, és az idei év projektje a szociális növe, igazságosságba beruházásokat irányoz elő. Egyensúlyra van szükség a piacgazdaság és a szociális szempontok között, mindennek az állampolgárok Európája keretében kell megtörténnie. A fenntartható és a kiegyensúlyozott növekedés nagyon fontos, ezekről a célokról az Európa 2020-as stratégia szól egy sor új kihívásra is választ kell adnunk, ide tartozik a munkanélküliség, az ifjúsági munkanélküliség és a hosszú távú munkanélküliség, vagy a szociális ellátó és biztosítási rendszerek fenntarthatósága, vagy a szegénység felszámolása. A bizottság konkrét válaszokat ad ezekre a kérdésekre, politikai válaszokat ad, a kérdésekre, melyek, mely válaszok közelebb állnak az európai polgárokhoz. Strukturális reformokról szól, és szociális tartalmakról, valamint a személyek szociális védelméről. Az európai források és az európai eszközök hatékony felhasználása is fontos. Nem elegendő csak az infrastruktúrára koncentrálni, az a fontos, hogy az emberi tőkét, humán tőkéről ne feledkezzünk meg. Az Európai Bizottság dokumentumában szó van a megerősített szociális és területi kohézióról. Ezt üdvözlöm hiszen a különböző európai régiók között nagy különbségek mutatkoznak, ezeket a különbségeket kell meghaladni, a legjobb irányába közelíteni a gyengéket, így hozva helyzetbe minden állampolgárt. Fontosak a hosszú távú növekedési célek, célok, de ugyanakkor az állampolgárok stabilitását már ma is biztosítanunk kell, de úgy, hogy biztosítjuk gyermekeink és unokáink jövőjét is. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a célokat rövid távon el tudjuk elérni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a bizottság nagyon pontosan leírja, hogy hogyan is lehet ezt a programot, e programokat a gyakorlatban megvalósítani, annak érdekében, hogy, a szociál, hogy az Európai Unió szociálisabb és fenntarthatóbb legyen, és az európai állampolgárok nagyobb többletértékkel rendelkezzenek, ezen felül a menekülteket is be tudja fogadni. Zárom mondandómat, elnök úr, közös feladat háróránk, és nagyon fontos, hogy az európai szemesztert megvalósítsuk, mind az európai, mind a nemzeti szinten másodszorban, és tényleg befejezem mondandómat, elnök úr, nagyon fontos, hogy a különböző cselekvési szinteken a nemzeti és az európai döntéshozatali szintek között egyeztessünk. És a nemzeti és az európai politikát közelítsük egymáshoz, és most megszakítják a felszólalót. Köszönöm szépen, ugye hát 8 percet kapnak most a biztosok, Parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket a gazdasági helyzetek kapcsolatban és a szemeszterrel kapcsolatban csak egyet érteni tudok az előttem szólókkal. Sajnos két mikrofon van bekapcsolva, és ez nagyon megnehezíti a tolmácsok munkáját a fellendülés nem elég erős ahhoz, hogy a, ezt megérezzük a munkanélküliségi számok csökkentés, csökkenésében. Emellett erősíteni kell, ezért erősíteni kell a fellendülést, erősebb beruházásra, több beruházási tevékenységre van szükség, és az éves növekedési jelentésben beszámolunk a javaslatainkról, mind európai, mind tagállami szinten. Ahogy Marian is mondta, nagyobb hangsúlyt fektetünk a felfele irányuló konvergenciára. Ez a szociális egyenlőtlenségre is kitér, és a tagállamok a regionális egyenlőtlenségeket is felvetik mint ahogy ez felmerült ebben az összefüggésben. És az euró területre vonatkozó ajánlások benyújtásával nagyobb hangsúlyt fektetünk a közös kihívásokra, és lehetővé tesszük, hogy ezek jobban Mm, bekerüljenek a nemzeti dokumentumokba, anyagokba és az országjelentésekbe, az összes specifikus jelentésekbe. Köszönöm. Köszönöm. Pierre Moszkovici kapszót. Csak azt szeretném kiegészíteni, amit a Valdis mondott. 2011 óta az Európai Bizottság javasolt eurozónára vonatkozó összesített ajánlásokat. A Juncker bizottság azt ígérte, hogy a jövőben e, ezek az ajánlások orientáció formájában jelennek majd meg, költségvetési e, orientációt jelent ez majd, és mit jelent ez? Ez, ez novemberben adtuk ki először, E, e, együtt az éves növekedési jelentéssel, hogy a nemzeti és a, az európai dimenziót egybe tudjuk kezelni, és az európai szemeszter keretében merüljön fel ez a kérdés. Innentől kezdve, e, tehát erősítjük ezt az aspektust, a, hogy ezt figyelembe lehessen venni az eurozónára vonatkozó gazdasági kormányzási feladatok ellátása során. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, mivel tudom ezt még kiegészíteni? Nagyon fontos, és több mint szimbólum, hogy a szemeszter, az éves növekedési jelentés most már az újra fellendülés és a konvergencia veszi be a címbe, ez az egész csomagon keresztül érezhető ez a törekvés. Új elem, ami hát visszakerült a jelentésbe, tehát a konvergencia. Már a múltban is próbáltunk ezzel dolgozni, ez részben sikerült, a kohéziós politikával, a strukturális alapokkal, a válság előtt már közeletek egymáshoz az országok, azután a válság után megint elkezd elkezdtek a különbségek nőni, még a tagállamokon belül is. Ez nem jó, ez nem jó a társadalmi kohézió és a növekedés szempontjából sem, mert a túl sok különbségek le, akadályozhatják a növekedést, ahogy az OECD is erre rámutatott, ezért a konvergenciát nagyon komolyan fogjuk venni, ezen komolyan dolgozunk hogyan, milyen indikátorokkal, milyen benchmarkokkal lehet majd dolgozni, ezekkel kapcsolatban az előkészületek folynak, és majd a szemeszter során fogjuk vizsgálni, hogy amikor a tagállamok hogyan teljesítenek ezekkel az indikátorokkal. Ami a szociális biztonságot illeti, itt amikor az országjelentéseket készítjük, nem a rendszer fenntarthatóságára helyezzük a hangsúlyt, hanem arra, hogy elég magasak-e, például magas az ellátások szintje, hatékonyak-e, szolgálják-e a társadalom szempontjából lefektetett céljainkat, és a szociális jellegre is nagyon odafigyelünk. Emellett hangsúlyt kap a tartós munkanélküliség, a két előadó is kitért erre, tartós munkanélküliség, fiatalok munkanélkülisége továbbra is figyelmünk középpontjában van, ez a múltban is így volt, és ezek bekerültek az idei szemeszter gyakorlatába, illetve az idei növekedési jelentésbe. Human Capital, ugye befektetünk a humántőkébe, ezt is nyomatékosan kiemeli az anyag, múlt csütörtökön született erről döntés, és és megvizsgáljuk a stratégiai ágazatokat, hova lehet investálni, a beruházási csomagunkat, az Európai Beruházási Alapot életre hívtuk az évelején, és itt is van lehetőség ebből garanciát állítani az emberi tőkébe eszközölt beruházások mögé, ahogyan ezt az előadóink is erre, erre elmondták, hogy erre számítanak. Köszönöm szépen! Elkezdjük a második fordulót, másfél perc áll minden hozzászóló rendelkezésére, és köszönöm, és kérem, hogy szigorúan tartsák magukat ehhez. Javier López az első hozzászóló. Mindenkelőtt eh, szeretném Gutierrez kollégámat kimenteni, aki nem tudott ma eljönni. A jelentéshez fűznék néhány megjegyzést. Egyetértünk a bizottság véleményével, illetve az ismertetett célokkal szociális igazságosság nem csökkenhet, ezzel nem fel kell lépni, de hogyan tudjuk ezt elérni? Hogyan tudjuk elérni a szociális célokat? Miközben vannak bizonyos népgazdasági célok, amiket szintén el kell érni. Ugye felfelé akarunk konvergálni, konkrét projekteket akarunk indítani, ilyen például a mobilitási csomag, ami szintén ebbe az irányba mutat, de amit még nem sikerült végrehajtani. A gazdasági növekedés még törékeny és lassú, és vannak időbeli tényezők is. A strukturális reform, amit követelünk, a szociális biztonság és a rugalmaság alapján, nos, ezzel a megközelítéssel alapvetően egyetértünk. De amikor a munkaerőpiac reformjáról van szó, itt a szokatlan munkavállalatnak előnytelen munkaszerződések kell egyre nagyobb számban találkozzunk a munkaerőpiacon. És itt az elmélet, tehát még nem került átültetésre a gyakorlatban, még mindig nagyon sok az ilyen rossz munkahely, és a gyenge gazdasági növekedés ezt tovább erősíti ezt a tendenciát. Az egyensúlytalanságokkal kapcsolatos problémát, ugye abban érezzük tetten, hogy van egy, egyrészt egy fizetési mérleg többlet, és mm, erősíteni akarjuk a belső keresletet. Ez néhány országban már így is van. Ezért eh, talán lehetnék egy kicsit energikusabbak, hogy például eh, mm, emeljék a béreket annak érdekében, hogy eh, valamit tegyünk a gazdasági egyensúlytalanság ellen. Yes, thank you, Chair. Uh, first of all, let me... Köszönöm szépen. Nagyon elégedett vagyok, hogy a bizottság az uh, előző éves növekedési jelentést vette alapul, és a következő fordulóban a bizottság megerősíti azokat a prioritásokat, amelyeket az idei évre határoztak meg. Beruházás, költségvetési konszolidáció és felelősség, illetve strukturális reformok. Ez egy nagyon jó döntés, hogy ezt a három prioritást visszük tovább. Két kérdésem lenne a három fontos eh, politikai prioritással összefüggésben. Az első, hogyha a beruházásokra helyezik a hangsúlyt, és ugyanakkor tudjuk, hogy a magánberuházások nagyon lelassultak az Európai Unióban, különösen az eurózónában milyen konkrét intézkedéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a beruházási klímát javítani lehessen, hogy a magánszektor több beruházásra serkentsünk, hiszen most nem nagyon hajlandók beruházni. Milyen konkrét szabályozó környezetre lenne szükség, illetve a bizottság milyen intézkedéseket akar javasolni a tagállamoknak annak érdekében, hogy ezen a területen javulhasson a helyzet. Második kérdésem ez azzal függ össze, hogy a reformterveket a tagállamok magukénak érezzék. Elég régóta felpanaszoljuk, hogy az ország specifikus ajánlásokat nem hajtják végre megfelelően. Megint csak a bizottság milyen konkrét intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy arra ösztönözze a tagállamokat, hogy kicsit elkötelezettebben hajtsák végre az ország specifikus ajánlásokat. Ulrike. Köszönöm, Uri Trebetius. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelenleg az Eurozóna elég jó gazdasági közegben működik, felmerül a kérdés, hogy egyes államok miért nem szerepelnek jól. Görögország egyre inkább gazdasági és társadalmi katasztrófává válik, és Franciaországban is nő a munkanélküliség, hihetetlen 53 hónapja növekszik. Nő az eladósodás Franciaországban és Olaszországban. hatalomát vétele óta a francia államadóság 250 milliárd euróval nőtt. A munkanélküliség helyzete a volt továbbra is a fiatal emberek elhagyják a krízis országokat, és olyan országokba költöznek, ahol esélyük, jövőjük van. Értem, hogy az Európai Bizottság igyekszik mindenkit egyben tartani, de a reformalkalmatlanság és a adósság teher miatt radikális változásra volna szükség. Kérdésem Moszkovici úrhoz. Nyolc év után Franciaország beszeretné tartani a kritériumokat, de a migrációs krízis fényében akarja ki hatályon kívül helyezni ezt. Ez azt jelenti -e, hogy vége van-e a takarékossági szabályoknak Európában, illetve milyen szabályokkal akarik ezt betartatni. A második kérdésem Tyson asszonyhoz intézem. Igyekeznek a nemzeti elégtelenségeket európai rendszerrel kiküszöbölni, például a gazdasági irányítás vagy a szociális rendszerek tekintetében, azonban hogyan akarják a versenyt, a flexibilitást és a szubszidiaritás elvét fenntartani. Köszönöm, Beatrix von Storch. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, az éves növekedési jelentésről cserélünk már eszmét. Elolvastam a jelentést, szép szavak szerepelnek bennem. Emlékeztetett ez az olvasmány valamire, az NDK, a Német Demokratikus Köztársaság 1951-es 5 éves növekedési tervére prioritásokat határoz meg a jelentés, offenzívákat vezet be, közös platformot teremt meg, a módszerek cseréjét biztosítja, az új technológiák cseréjét és fenntarthatósági kritériumokat vezet be, és nem meglep, meglepő módon további ilyen jelentéseket ígér. Voltak éppen arról van szó, hogy itt a vállalkozói tevékenységet irányítsuk, szabályozunk, tervezzük. A tervirányításos gazdaságok nyelvezetét használják itt. Kérdezem tehát, ugyanazokat a célokat követjük-e. Én ugyanis egy piacgazdasági, gazdasági irányítást tartok helyesnek, amelyben a gazdaság az állami terve és parancs uralomtól mentesen működik. Önök is ezt szeretnék -e, így gondolják-e? Thank you. This was totally new for me, but... Köszönöm szépen, hát ez egészen új volt számomra ezt hallani de az ember mindig tanul. Dombrovskis úr parancsoljon. number of uh, questions I'll probably concentrate on uh, uh, on the uh, uh, economic ones. So first a gazdasági kérdésekre koncentrálok. Az első kérdés, hogy hogyan érhessük el a konvergenciát, hogyan érhetjük el a konvergenciát. Nos, két megközelítésünk van. Az egyik a szociális és gazdasági indikátorok jobb felhasználásáról szól a gazdasági, eh, gaz, makrogazdasági elemzéseink során, úgy, hogy figyelembe vesszük a szociális és a gazdasági szempontokat is, másrészt az öt elnök jelentését veszük jobban figyelembe úgy, hogy a megfelelő benchmarkokat, ha küszöbértékeket használjuk, úgy, hogy a legjobban teljesítők, a best performerek irányába tereljük a gyengébbeket, másrészt a benchmarkokat pedig jogilag kötelezőbbé tegyük. Ezen felül úgy is, hogy megerősítjük a gazdasági talpraállás jelenségét, és segítünk a tagállamoknak abban, hogy szociális és regionális egyensúlytalanságaikat meghaladják, több forrást fordítsanak az egyensúlytalanságok áthidalására. Ugyanez vonatkozik a prioritásokra is, illetve ugyanezt válaszolom arra is, hogy mit teszünk az éghajlatváltozás kiküszöbölő beruházások helyzetbehozása érdekében. Különböző országokban különböző kihívások előtt állnak a beruházások. Ezért egy jelentést készítünk elő a beruházások előtt tornyosuló kihívásokról a különböző tagállamokban, úgy, hogy ez alapján az ezekre a kihívásokra megfelelő válaszokat találjunk. Persze ezek nem egységes válaszok minden tagállamra, hanem tagállamra szabott válaszok lesznek, ezért tehát esetenként vizsgáljuk meg a tagállamokat, és keressük a javítás lehetőséget. A CSA végrehajtására vonatkozó kérdés egy igazi klasszikus kérdés. Úgy gondoljuk, hogy a nagyobb ownership-et kell megteremteni, az tehát, hogy az ország specifikus ajánlásokat, hiszen erről van szó, a tagállamok magukénak érezzék jobban, azonosuljak, azonosuljanak az ajánlásokkal, és ilyen módon jobban is alkalmazzák az ebben foglalt tanácsokat, iránymutatásokat. Aztán, ami a prioritásokat illeti, illetve a piaci alapú megoldások szükségességét illeti, hát azt mondhatom, hogy nem, prioritásainkat semmiképpen sem akarjuk a szociális piacgazdaságot felszámolni, ezt nem is tehetnénk meg, hiszen a szociális piacgazdaság az Európai Unióban működő szociális és gazdasági modell alapját adja. Köszönöm szépen, Moszkovici úr! Igen, három megjegyzésem van. Az egyik a makrogazdasági egyenlőtlenségekkel kapcsolatban valóban hogyha megnézzük ezt a folyófizetési mérleg többletet, ami az, európai, az eurozónára vonatkozik, itt, itt támogatni kellene a beruházásokat az Európai Unióban, infrastruktúra beruházást, és azokat a lépéseket, amelyek a beruházást ösztönzik. Emlékeztetnék a Juncker tervre, és arra, hogy a magángazdaság, a magánberuházások ösztönzését, eh, és itt figyelembe kell venni, ez is fontos, a közberuházás akkor valósulja meg, ha ez szükséges, de leginkább magánberuházást próbálunk ösztönözni. Ez a terv a lényege, ami az ország ajánlás, specifikus ajánlásokat illeti, a filozófiánk az, hogy egyszerűsítsük a stratégiát, hogy megkönnyítsük a nemzeti megvalósítást. Ami pedig Franciaországot illeti, őrizzük meg a hidegvérünket. Franciaországnak ugyanolyan reformokat kell bevezetni, mint a többi országnak. Az eurózóna második legerősebb országáról van szó. Itt is persze vannak növekedési problémok, lehet hatékonyabbá tenni, a gazdaságot a reformokkal. Elhangzott itt egy megjegyzés, amit remélem mindenki oszt majd, mely szerint a biztonság, hogyha megrendül, mint ahogy ez megtörtént Franciaország esetében, ez egy abszolút prioritás, úgyhogy azt gondolom, hogy itt abszolút az emberiséget alapjában megrengető kérdésről van szó, tehát ennek elsődleges figyelmet kell adni. Köszönöm szépen, Marian Tyson. Röviden kiegészíteném amikor azt mondjuk, hogy nagyobb szociális társadalmi igazságosságra van szükség, és hogy ezt figyelembe vesszük el. Most szeretném aláhúzni, hogy például Görögországgal kapcsolatban az új megállapodás Görögországgal egy szociális hatásvizsgálat alapján történt, és a bizottság jövőben is ilyen társadalmi, szociális hatásvizsgálatokat kíván végezni. Három indikátor, három szociális indikátorot alkalmazunk az eredmény táblában a járulékos indikátorokat a fő indikátorok mellett. Ezzel a szociális helyzetet próbáljuk értékelni a tagállamokban és az a tény, hogy az egész szemeszterben bevonjuk végig a szociális partnereket, tagállami és európai partnereket, azt hiszem ez elég igazolja, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a kérdést. López kollega, a néhány országban szükség van béremelkedésre, ezt a parlament vagy legalábbis Európa sem rendelkezik hatáskörrel ezzel kapcsolatban, erről nincs szó így konkrétan a e, szerződésben. Persze a e, szöveg különbséget tesz olyan tagállamok között, e, amelyeknek a folyófizetési mérlege szuficites, illetve amelyeké deficites, és a megtakarításokat valahogy a reálgazdaságba kellene átcsatornázni hogy vajon egységes szociális rendszerek felé kellene mennünk. Hát természetesen az Európai Bizottságnak nem ez a szándéka, ezt sehol nem olvashatjuk. Több konvergencia, igen, tehát felzárkózás, közelítés, de ez nem jelenti azt, hogy egységes szociális rendszerekre lenne szükség Persze itt nem harmonizációról van szó, hanem konvergenciáról, de továbbra is a tagállamok döntik el, hogy a szociális rendszerüket hogyan építik fel és hogyan finanszírozzák. Ez, hogyha ez nem kielégítő, ha problémák vannak, akkor ez természetesen ezek a problémák átterjedhetnek más tagállamokba is, és ezt, erre természetesen oda kell figyelnünk. Ami a beruházási befektetési klímát illeti, szeretnék arra utalni, hogy ehhez nagyon sok mindenre van szükség. A beruházási döntéseket komplex érvrendszer alapján hozzák meg, sok kritérium kell, hogy teljesüljön, és Európa ezt úgy próbálja segíteni, hogy vannak olyan dossziék, társ biztosan, például a tőkepiaci unió, az energiaunió, a digitális agenda, azután a munka, aktív munkaerőpiaci foglalkoztatás politika, itt ösztönzők, annak biztosítás érdekében, hogy az emberek álljanak rendelkezésre, hogyha vannak munkahelyek, rendelkezzenek a szükséges képességekkel, attitűddel, hozzáállással, és ezután még természetesen az innovációt is meg kell említenem. Thank you. Köszönöm szépen, Marietta, társelnököm. Megadom a szót Marian Harkinnek. Másfél percet tudok adni mindenkinek, de mivel egy politikai frakciót képvisel, három percet adok. Tessék, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a három biztosnak, hogy eljött hozzánk, és magyarázatokat adott. Nagyon örülök annak, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a foglalkoztatási kérdésekre. A gazdasági növekedés és a szociális igazságosságról beszéltek. A közös jelentéseket elosztva elolvasva megállapíthatom, hogy valóban ez az eszme hatja át. A szociális indokátorokra is ez vonatkozik. Lenne néhány kérdésem. A közös foglalkoztatás jelentésben az van, hogy a reformok, a, amelyek a munkaerő piac megreformálására e, koncentrálnak, nem igazán néznek szembe az egyensúlytalanságokkal a insiderek és az outsiderek között. Mit jelenti ez? Mit jelent ez? Egy évvel ezelőtt itt a parlamentben volt egy konferencia, ahol egy portugál személy beszélt, aki azt mondta, hogy arra gondolnak, hogy a szüleink adják át a munkahelyiket? Én nem ezt gondolom, de kérdezem, hogy önök mit, hogyan értelmezik ezt, és milyen intézkedésekkel lehet az egyensúlytalansággal szembenézni. Aztán a nehéz körülményeket prekárius munkahelyekre vonatkozóan itt azt szerepel a jelentésben, hogy ezeknek a száma növekedett a hagyományos munkahelyek, vagy a állandó munkahelyekkel szemben. Önök itt olyan részmunkaidőről beszélnek, ami nem önkéntes, ez 16%-ról 19%-ra növekedett a teljes foglalkoztatáson belül. Ezek eléggé sokkoló számok. Az eredeti kérdésem, hogy az insiderekre és az outsiderekre vonatkozott. Most kérdezem, hogy az Európai Bizottság mit kíván tenni ezen sokkoló számok enyhítésére. A további kérdésem a többletet illeti, amely az euró területen felhajmozódott ez az egyik legnagyobb folyófizetési mérleg többlet, ami létezik. Határon átnyúló spillover-re kerülhet sor, úgyhogy itt koordinált megközelítésre van szükség a makrogazdasági politikák terén, eh, hogy támogassuk a növekedést, és nézzük ezen eh, egyensúlytalanságokkal. Alacsony az infláció az Európai Unióban, nem gondolják-e, hogy ezt azoknak az országoknak kellene csillapítaniuk, amelyek rendelkeznek a megfelelő fiskális mozgástérrel? Köszönöm szépen. Papadémulis úr? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Moszkovici úr, az Európai Bizottság néhány napja eh, benyújtott egy javaslatot az európai megtakarítási eh, garancia eh, rendszerről, javaslatról. Mi lett ezzel? A gazdasági miniszterek, illetve a német pénzügyminisztert abszolút ellenezte ezt. Meg tudná ezt magyarázni? Miért? volt ellene, miért ellenezte? És egyébként pedig mit terveznek? Fentartják a javaslatukat, vagy egyszerűen visszalépnek? Mert Schäuble eh, pénzügyminisztert felbosszantott ez a javaslat. Az olasz gazdasági miniszter benyújtott egy javaslatot, amely az európai munkanélkülieket támogatná, mindez összefüggésben tagállami fáradozásokkal, annak érdekében, hogy a megnövekedett a munkanélküliség ellen fellépjenek. Önök ezt hogyan értékelik? A harmadik kérdés pedig megint csak Moszkovici úrhoz szól, az eladósodás kérdéséről volt, van szó. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy az eladósodás mm, megnehezíti a fellendülést, tehát korlátozza a beruházásokat. Görögország esetében az Európai Bizottság mit szeretne tenni? Az imf e fognak egyeztetni. Az IMF e, egyrészt az adósságok e, csökkentését vagy átütemezését e, propagálná, de az Eurogroup csoport pedig ezt ellenzi. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Cimmel asszony a szó. Ja, Köszönöm szépen, biztos asszony. Azt mondtam, hogy a szociális rendszerekért maguk a tagállamok felelnek. Ez így van, de ennél már jobb volt a helyzet régen. a szociális marginalizáció kizárásáról már megegyeztünk, a szegénység felszámolásáról szóló stratégiában már megegyeztünk, de itt a növekedési jelentésben erről semmit sem olvasok. Már pedig a növekedés szociális növekedést kell, hogy jelentsen, máskülönben nem beszélhetünk konvergenciáról. Azon is gondol, azon is csodálkozom, hogy egy olyan álláspont, jelenik itt meg újra, amelyet a flex security fogalommal tudnék leírni. Ezt a fogalmat bár nem használják, de erről beszélnek. A flex security oda vezetett, hogy a munkahelyek nem biztonságosabbá váltak, és ilyen módon a munkavállalók nem rendelkeztek azzal a biztonsággal, ami az innovációra sarkalta volna őket. Harmadsorban arra is kíváncsi volnék, hogy miért csak a magánberuházásokról beszélünk, a közkéz, az állam beruházásáról és a szociális beruházásokról miért nem beszélünk. Minden közkéz által beruházott euró 1,3-1,8 euró gazdasági növekedést teremt meg, és segíti a magánberuházásokat. Nem volna célra vezető, tehát az indikátoroknál, az indikátorok között a szociális beruházások indikátorát is felsorolni. Negyedsorban a kérdésem az, igaz-e, hogy a mobilitási csomagot elhalasztják, vagy egyáltalán nem fogadják el? Hiszen ez a csomag éppen ezt a kérdést vetné fel, a növekedés és a gazdaság és a szociális növekedés közötti konvergenciát. Dombrovski alelnök úr, köszönöm szépen! Nos, ami az zónás fizetési mérleg többletet és a spillover, vagy az átsugárzó, vagy átgyűrűző hatásokat illeti, nos, ez a kérdés nem új a napi rendünkön. Hogyha megvizsgálják az idei 2015-ös országspecifikus ajánlásokat, akkor láthatják, hogy a többlet a szuficites országoknak azt javasoljuk, hogy növeljék a közkéz beruházásait, az állami beruházásokat, és stimulálják a keresleti oldalt a gazdaságban. Megfelelő egyensúlyt kell tehát találni, ez is gondolkodásunk részét képezi az éves növekedési jelentés keretein belül. Röviden válaszolnék az európai betétbiztosítási rendszerrel feltett kérdésre és az elhangzott kritikákra. Amikor a bizottság javaslatát elkészítette, azon is gondolkoztunk, hogy hogyan tudjuk a kockázatokat kiküszöbölni, mit tudunk tenni azon országokkal, akik nem tesznek eleget kötelezettségeiknek azáltal, hogy a nemzeti rendszereket kiépítik. Nos, különböző elemeket tartalmaz a javaslatunk e problémák orvoslására, például az Európai Betétbiztosítási Rendszer csak azon tagállamok bankjai számára lesz hozzáférhető, akik kötelezettségeiket, a bankunióból eredő kötelezettségeiknek megterem, megfelelnek, a nem, nemzeti betétbiztosítási rendszert feltöltötték pénzzel, működtetik, és a társbiztosítási rendszert is működtetik, úgy, hogy a kockázat súlyozás elvét alkalmazzák, amely a segítségével a nagyobb kockázatokban lévő bankok nagyobb befizetéseket eszközölnek a betétbiztosítási alapba. Aztán, ami a köz- és a magánberuházás összekapcsolását illeti. E kettő prioritásunkat jelenti, és az tagállamok költségvetési összetételét megvizsgálva mindig azt javasoljuk, hogy növekedésbarát kiadásokat helyezzenek előnybe, és a közberuházások ezt a, ezt a célt szolgálhatják. Tyson biztos asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A szegmentált munkaerőpiacra vonatkozott Harkin asszony első kérdése. Szegmentált munkaerőpiac valóban insider, outsider, ezt, ezt a terminológiát megint alkalmaztuk, mert azt gondoltuk, hogy nagyon polarizálódott a munkaerőpiac az új munkaszerződések sokszor nem szokványos, előnytelen munkaszerződések, csak rész munkaidőre vagy kölcsönmunkára vonatkoznak, ahol nincs perspektíva, hogy valamilyen stabil, jó helyzet alakuljon ki a munkavállaló számára, nem csak magasabb jövedelemmel együtt járó helyzet, hanem talán jövőben részesüljön képzésben is, legyen perspektívája a saját életének, és tudjon investálni a saját a magánéletébe is. Itt egy egyensúlyra törekszünk, és azt kérjük a tagállamoktól, hogy gondoskodjanak arról, hogy ugye végül is ne a munkaerőpiaci realitásból induljanak csak ki, hisz ahol az a jellemző, hogy van, aki nagyon komoly védelmet kap, mások pedig nagyon keveset. Mi korábban atipikusnak jellemzett viszonyokat szeretnénk, hogyha tipikusá válnának. Részmunkaidős szerződések, kölcsönmunkaszerződések, nem szokványi szerződések alapvetően magukban nem feltétlenül rosszak, hogyha van egy olyan mechanizmus, hogy mondjuk valaki először áll munkába, és akkor még ilyen szerződést kap, de hogyha utána utána nincs lehetősége arra, hogy kapjon egy jobb munkaszerződést, és az egész rendszer ezzel visszaél, akkor nem valósul meg a szükséges egyensúly. Ez a tagállamok feladata, de nekünk is Európában, az európai jogalkotás területén is van feladatunk, és segítenünk kell a tagállamoknak hogy mire törekszünk végül is egyensúlyra. Említették a flexicurity, tehát a rugalmasság és a biztonság között kell egyensúlyt teremteni. Tudjuk, hogy a társadalmunk ugye változik, és a munkaerőpiacon is nagyon sok a változás, minden szempontból változik a társadalom, ezért a munkaerőpiacnak is ehhez többé-kevésbé igazodnia kell. Hogyha így járunk el, azért mindig gondoskodni kell arról, hogy úgy szerveződjenek a szociális rendszerek, hogy amikor szükség van valakinek támogatásra, segítségre, vagy szociális védelemre, akkor ez mindig rendelkezésre álljon. Mi ezt értjük flexicurity alatt, tehát hogy legyen rugalmasság is az egyik oldalon, és biztonság a másik oldalon nyilvánvaló szociális partnereket be kell vonni ebbe a munkába, hiszen fontos szerepet játszanak. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hát megpróbálom most ezt saját szavaimmal megfogalmazni, a, hogy európai országok munkanélküli biztosítását mutualizáljuk, vagy közösségiesítsük. Ez egy olyan elgondolás, ami majd egy a gazdaság és monetáris unióban egy saját költségvetést kellene, hogy kapjon, de hogy az abnormális sokkokat ezzel tudjuk kezelni, felfogni. A e, munka nélküliségi biztonság, biztosítás költségeit, hogy most egy közös fazékból finanszírozzuk, és a tagállamok így segítsenek egymásnak. Hát ezt még eddig nem jutottunk el, de nyilvánvaló, hogy több konvergenciára van szükség a tagállamok helyzete, ugyanis még nagyon eltérő. Köszönöm, Moszkavici, biztos. Oui, de, de Köszönöm szépen. Két gyors megjegyzésem a betétgaranciával kapcsolatban amikor a bank unióról beszéltünk, tudtuk, hogy ez három pilléren alapul. Az egyik a felügy, felügyelet, ez már létezik, a bridge financing hiányzik még a másik pillérből, a, a harmadik pedig a garancia, a betét garancia. Ezzel kapcsolatban egy ambiciózus és komoly javaslat kidolgozásán dolgozunk. Pavkán Sorble miniszter elmondta az ezzel kapcsolatos kritikáit, vagy pontjait. Az Európai Bizottság Jonathan Hill-lel együtt nagyon pragmatikus és ambiciózus egy témával kapcsolatban. Ami a görög adósságot illeti, ennek itt van egy bizonyos logikája, mely szerint a reformok a programok haladásával meg kell, hogy valósuljanak. Egy program elfogadásra került már a második programsorozat tárgyalása folyik, ambiciózus bátor programokról, projektekről van szó, a ingatlan politikával kapcsolatban, nyugdíjreformmal kapcsolatban. Mindez, hogyha jó irányba megy, akkor a programok keretében támogatást lehet nyújtani. Ami pedig az adóságokat illeti, azt remélem, hogy minél hamarabb itt előrelépés lehet elérni. Egyébként pedig meglátjuk, hogy még az idén eddig tudunk eljutni. Köszönöm szépen! Most megadom a szót Tyson biztos asszonynak a mobilitási csomaggal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, elfelejtettem megválaszolni a mobilitási csomaggal kapcsolatban a, válasz, a kérdést. Készek vagyunk, egy orientációs vita folyt a bizottságban, és megállapodtunk abban, hogy a bizottság eh, benyújtja ezt a csomagot. Ez különböző információkra vonat, tartalmaz majd eh, célzott eh, felülvizsgálata a kiküldetési irányelvnek, illetve de hát ez egy nagyon következetes csomag lesz. Igyekeztünk ebben a hónapban lezárni ezt a témát, vagy illetve novemberben lezárni, de előre nem látható problémák voltak, biztonsági kérdések, bevándorlási kérdések és egyéb kérdések, úgyhogy ezért nem tudtuk még jövő hétre napirendre tűzni, de amint lehet, bemutatjuk a parlamentnek is a csomagot. Köszönöm szépen. Rendben. Akkor Jill Lambert következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a, jelenté- a biztosoknak. Of um, the social partners, which of course is a szociális partnerek szerepét említettük, ez, ez helyes és fontos. Emlékeztetnék arra, hogy múlt évben azt ígérték nekünk, hogy a civil társadalom bevonásával kapcsolatban iránymutatások merülnek majd fel, ez a szocialistáknak is fontos. Kérdés, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, ezzel iránymutatásokkal kapcsolatban. Gabi Zimmer eh, beszélt a szegénységgel kapcsolatos kérdésekről. Eh, a biztosok úgy gondolják-e, hogy megfelelő elemzés folyt-e eh, tagállami politikákkal kapcsolatban? Megnézték ezt, hogy ezek milyen hatással vannak a, a szegénységi szintre a tagállamokban. Aztán, hogyha megnézzük az összekapcsolódást, a gazdaság és a szociális kérdések között, akkor a környezetvédelmi kérdéseket is hozzáadnám ehhez, nyilván nem lepődnek meg ezen. A COP21 egy fontos téma, a körkörös gazdaság, körforgásos gazdaság, amit említett Tyson asszony, és úgy gondolják-e, hogy mivel ezek nagyon egyértelmű jelzések azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba induljunk el, készségek, munkahelyek, stb., úgy gondolják-e, hogy mindez eléggé visszatükröződik az egész szemeszter e, e, témájában, és milyen, ha, ne, ha úgy gondolják, hogy nem, akkor mit tennének ennek megváltoztatására? Philip Lambert. Igen, angolul szeretnék beszélni, az adósságról, nem a növekedésről, ez nagyon illuzórikus. Az adósság azonban nem csökken 2009 óta, ezt mondják az anyagok. Én nem gondolom, hogy ez az önök által javasolt policy mix sikerének a jele. Átgondolják-e ezt, vagy folytatják-e úgy, ahogy eddig csinálták? És van még egy másik gonosz kérdésem a többlettel kapcsolatban. Azt mondták, igen, igen, aggódunk a többlettel kapcsolatban Németország és más országok, amelyek már az egekbe eh, mentek, a, ami pedig eh, a szabad növekedést illeti, hát eh, nem tudom, milyen kiegyensúlyozott növekedés. Na, úgy tűnik, hogy nem annyira aggódnak Németország miatt, mert a dolog még mindig folytatódik, tehát egyre nagyobb a többlet. Most tesznek valamit, vagy csak nézik, hogy mi történik? Köszönöm. I give the floor to, uh... Most pedig megadom a szót Dominik Mattennek. Merci. Köszönöm szépen objektív megjegyzést hallottunk, nem elég a beruházás, nagy a munkanélküliség, nagy makrogazdasági egyenlőtlenségek, és megint ugyanazok a megoldások, fiskális, költségvetési, szociális, gazdasági konvergenciát akarnak. Közben még mindig a 2008-as válságról úgy beszélnek, mint hogyha csak egy rossz pillanat lett volna, mint hogy ez egy konjunkturális válság lett volna. Nos, én azt mondanám, hogy egyáltalán nem konjunkturális válságról van itt szó, hanem strukturális válságról, pontosan azért, mert ezt a konvergenciát nem tudják megvalósítani a tagállamok között költségvetési, szociális és gazdasági szinten. Jelen pillanatban azonban van egy konjunkturális válság is, mégpedig a menekült válság. Konkrétan kérdezem, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy ezeket a menekülteket befogadják, anélkül, hogy az itt felvetett egyensúlytalanságokat még megerősítenék. Nagyon örültem, hogy hallottam, hogy a költségvetési deficit csökken, és 1%-hoz közeledik. Moszkoviszi úr ugyan már válaszolt, de mégis ki kell térnem erre a kérdésre, mert nem volt világos a válasz. Holland elnök azt mondta, hogy a biztonsági paktum az előttre áll, az fontosabb, mint a stabilitási paktum. Kérdezem Moszkovici biztostól, hogy hogyan kívánja Holland elnököt ebben támogatni. Köszönöm. Commissioner Moscovici. Moscovici biztos. Oui, sur plusieurs, euh, plusieurs... Több kérdés merült itt fel. Ezek mind fontosak. Az első a német fölfizetési mérleg többlet. Meg kell állapítanunk, hogy évről évre egyre nagyobb ez a többlet. Ez 7-8 százalékos volt az elmúlt években, most már 9 9 százalék felé közelít ezért nem lehet a német gazdaságot vádolni. Ez a legnagyobb, a legversenyképesebb gazdaság Európában. Az Európai Bizottság hát mégiscsak paradoxnak tartaná azt kérni Németországtól, hogy legyen kevésbé versenyképes. De közben nézzük meg, hogy mi történt tavaly Mm, Németország elmaradt a kapacitásaitól, potenciájától elmaradt, ami a belső keresletet illeti ami a beruházásokat illeti, a struktúrális kérdéseket illeti, itt is elmaradt a potenciál lehetőségektől. Tavaly sikerült előrelépést elérni, és ezt igyekszünk idén is folytatni. Ennek még nincs vége. Senki nem beszélt arról, mely, de senki nem mondta, hogy a jelenlegi válság konjunktúra válság lenne. Amit mondtunk, eh, az az volt, hogy a harmadik éve eh, van növekedés, és kezd beindulni a gazdasági növekedés, vagy fellendülés, eh, kezd javulni a munkanélküliségi helyzet is, persze szeretnénk, hogyha ez gyorsabb lenne, az eurozónában ez egyébként gyorsabb is, ez így van, ez annak a politikának az eredménye, amely lehetővé tette a megfelelő beavatkozást különböző szinteken, és ezekhez adódott még a Juncker terv is. Ön felvetette még, amit többen is mondtak, a francia elnök a kongresszus előtti eh, beszédében eh, említette azt, amit ön is eh, említett, 130 ember halt meg Párizsban, sok fiatal is. E, ebben a kontextusban mondta azt Holland elnök, hogy a biztonsági megfontolások, a stabilitási megfontolások előtt vannak. Ezen drámai helyzetben nyilván a, a biztonságot helyezi előtérbe a francia elnök. Ezt támogatta a kongresszus is. Kb. 100 milliós összegről beszélünk védelmi kiadásokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság erre azonnal reagált, e, nem csak hogy kivételes, drámai és tragikus körülmények között került sor erre a kivételes intézkedésre. A ez szóval nem mond ellent a stabilitási paktunknak. E, ez a 100 millió, ez 0,15%-át e, teszi ki a e, GDP-nek. Ez se 2016-ban, se 2017-ben nem veszélyezteti a célokat. Nem szabad polemizálni. Azért vagyunk itt, hogy Franciaországnak lehetővé tegyük az, hogy a biztonságát garantálja, azt hiszem, hogy intelligens és humánus társadalomban szeretnénk élni, ez mindenkinek ez a célja. Ami a menekült, ügyet illeti, erre majd Marian Tyson fog reagálni, de egy apróságot hadd mondjak még el. Amikor a makrogazdasági ö, ö, ajánlásokat közzétettük, Természetesen eh, itt nagyon fontos intézkedések eh, vannak, eh, amelyek akár, amelyeknek célja a növekedés beindítása. Azon feltétel mellett, hogy ezt egy megfelelő politika, tehát hogy a menekültek befogadása akár gazdasági növekedést is hozhat, ha ezt kiegészíti komoly integrációs politika. Természetesen a határok védelme fontos, harmadik országokkal ebben együtt kell működni, mint például Törökországgal, de inkluzív megközelítésre van szükség. Olyan személyekről van szó, akik az az emberi jogokat tekintve szégyenletes rendszerekből menekülnek. Köszönöm szépen, Tyson biztos. Köszönöm, elnök úr. Először Jean Lambertsnek szeretnék válaszolni szegénység. Foglalkozunk-e a szegénységgel és a szegénységgel kapcsolatos hatásokkal? Természetesen igen, hiszen ez az Európa 2020-as stratégia öt célja közül az egyik, és továbbra is ez a stratégia irányítja a politikánkat. Ez világosá válik, hogyha elolvassák a 2016-ra vonatkozó dokumentumokat. A szegénység tehát szerepel a célok között, nem, meg, nem valósultak meg még ezek a célok, de azt hiszem, hogy két nyomvonal nagyon fontos, több munkára, munkahelyre van szükség, és jobb, hatékonyabb szociális védelmi rendszerekre. Ahogyan minisztertársam is elmondta, tehát az Európa 2020-as stratégia talaján állunk, és a céljaink mellett kitartunk, tehát nem csökkentjük a célokat, bár a gazdasági válságtól nagy ellenszelet kaptunk, de továbbra is ambiciózusak vagyunk a szegénység elleni küzdelemben, és a tagállamok különböző szervezetekkel együtt működünk, az európai strukturális alapot is igénybe vesszük továbbra is, annak érdekében, hogy végül is elérjük a céljainkat. Ami a menekülteket illeti. Szeret, a menekültekkel kapcsolatban hallottam egy kérdést, teljes mértékben egyetértek Moszkovici úr által elmondottakkal. Valóban nagyon fontos az integráció. Vannak olyan személyek, akik ugye hozzánk jönnek, ezt kérik, és joguk van a, a nemzetközi védelemhez. Nekik lehetővé kell tenni a, piac, a munkaerőpiachoz való hozzáférést, és minél hamarabb lehetővé kell tenni, hogy integrálódjanak, hozzájáruljanak a munkahelyteremtéshez és a gazdasági fellendüléshez. Persze fel lehet tenni a kérdéseket a menekültek és a munkaerőpiac összefüggésében. A menekülteknek alkalmazkodni, alkalmazkodniuk kell, nyelvet kell tanulniuk, továbbképzésen kell részt venniük, de emellett lehetőséget kell adni arra, hogy dolgozzanak a munkarapiacon, le, hozzáférés kell biztosítani nekik. A tagállamok döntenek ezzel kapcsolatban, de vannak olyan tagállamok, amelyek lehetővé akarják tenni azon menekülteknek, akik nemzetközi védelemben részesülnek, hogy hamarabb hozzáférjenek a munkaerőpiachoz. Eleve már igyekszünk csökkenteni ezt az időt, de egyes tagállamok parlamentjükben ez erről vitáznak és igyekeznek elfogadni ezt a szabályt, a szociális kohézió, társadalmi kohézió szempontjából ez fontos. Így lehet több munkahelyet teremteni. Köszönöm szépen. Dombrovski alelnök úr. Uh, uh, Egy sor kérdésre már választottak. Éppen ezért egy kérdésre szeretnék koncentrálni. A bizottság őszi gazdasági elői rejelzése alapján már idéntől azzal számolunk, hogy az eurozónában az államadóság csökkenni fog ez a téma, melyről beszélni szeretnék, az adósság kérdése. 6,3% volt 2009-ben, és 1,7%-ra csökken ez jövőre. Ugyanakkor azzal is számolunk, hogy az adósság magas szintjét még egyszer nem érjük el. Ugyanakkor az adósság magas szintje még mindig aggasztó, hiszen a magas adósság a további gazdasági sokkok veszélyének teszi ki az egyes országokat. A Maastrichti kritériumok azt mondják, hogy a GDP arányos 60%-os államadóság egy biztonságos szint, jelenleg gyakran 90%-os államadósági szintet látunk GDP-re vetítve, Szóval keresni kell a választ erre a jelenségre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most peg, eh, pedig a Hübnernek adom meg a szót, tessék. Szóval Danuta asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, Köszönöm a biztosoknak, hogy eljöttek. A két szakbizottság ülése nagyon fontos, konstruktív párbeszédet folytathatunk. Teljes egyetértek Tyson asszonyal abban, hogy az emberi erőforrásban rejlik az Európai Unió legnagyobb esélye az erős és a versenyképes Európa garanciáját az emberek adják. Egy kérdést szeretnék feltenni, melyet már feltettek, de másként szeretném ezt megfogalmazni. Az első kérdés a rugalmasság és a biztonság kapcsolatára vonatkozik az európai munkaerőpiacon. A rugalmas munkaerőformák foglalkoztatási formákra szüksége van a munkáltatóknak, a biztonságra pedig a munkavállalóknak csak rugalmasságra nem lehet építeni, hanem ezeket a rugalmas formákat biztonságossá kell tenni, ez jellemző Európára, biztonságosá kell tenni a foglalkoztatási formákat, a munkahelyeket. Sokkal inkább secure flexibility-ről, semmint flexible security-ről beszéljünk, tehát biztonságos rugalmasságról, semmint fordítva a hosszú távú munkanélküliséget megszüntető megoldásokat persze párt, pártolom. Kérdezem, hogy dolgoznak-e erre vonatkozó ajánlásokra a tagállamok számára, és megvizsgálják, hogy milyen jelenségek mutatkoznak globálisan, hiszen a biztonságos és egyben rugalmas foglalkoztatásnak sok jó példáját látjuk a világon. Az egyik legnagyobb kihívás előtt állunk most Európában a migrációs válságokán. Veszélyt lát -e ön ebben Európára nézvést, vagy esélyt? Egy jó integrációs politika és a migránsok munkaerőpiacba való integrálása megoldás is lehet. Sok jó, sok rossz példát látunk a tagállamokban. Ezeket a tapasztalatokat fel kell dolgozni. Kérdezem tehát, hogy dolgozik-e a bizottság a tagállamokhoz intézett ajánlásokon ebben a kérdésben is. Gyakran az ajánlásokat sem jól terjesztik, juttatják el. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a migránsok beáramlása nagyon nagy kihatással lesz a gazdasági helyzetünkre Európában. Köszönöm szépen, Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt biztosok. A jelenlegi éves 2016-os növekedési jelentéssel a bizottság a gazdaságpolitikai irányítás új ciklusát indítja el, világos prioritásokat fogalmaznak a struktúrális reforma, vagy pedig a fenntartható költségvetési konszolidáció. Ez a bizottság őszi prognózisára épít, a 2016-os kitekintéseket lefele korrigálják 2,1-ről 1,9-ről, az eurozónáról 1,9-ről 1,6%-ra a növekedési perspektívát, és a tavaszi prognózis még a 2015-ös prognózis sem éri el, bár a nyersanyag árak alacsonyak. A államok továbbra is eladósodottak, és a munkaerő, munkanélküliségi arány is magas. Ciprus, Olaszország, Belgium, Spanyolország, Görögország, Portugália augusztó helyzetet mutatnak. 2016 számára 18 tagállamról szólnak, ahol makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás indulhat, bár az Európai Központi Bank több milliárd eurót ruházott be a piacra, és a bizottság is koordinatív munkát végzett, de a tagállamokban a növekedés mégsem indult útjára. Kérdésem éppen azért önökhöz milyen intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy a tagállamokat az éves növekedés jelentés prioritásainak megszívlelésére és nagyobb konvergenciára sarkolják. Markus Ferbe. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden szólni. Három prioritást említett, a beruházási környezet javítása, ambiciózus strukturális reformok és felelősség teljes költségvetési politika. Ezek csodálatos prioritások. Feltéve, és én nem vagyok proféta, de azért megkockáztatok egy prognózist, ha csak nem ugyanez lesz a helyzet, mint tavaly. Felmerül a kérdés, hogy ez az eljárás, eh, amit itt évről évre előadunk, eh, milyen eredménnyel jár akkor, hogyha azt látjuk, hogy eh, az előrehaladás nagyon is egyértelmű, nem tartják be a költségvetési célokat, az ajánlásokat sem, a nagyon lassan halad előre a konvergencia. Tehát konkrétan a következő hónapokra mit tervez a bizottság annak érdekében, hogy a keret feltételeket úgy alakítsa, hogy jövőre talán már végre lehessen új prioritásokat meghatározni. Köszönöm. Köszönöm. Utolsó kérdés, vagy hozzászólás, Van de Benefáj. Köszönöm. A közös foglalkoztatás jelentés, növekedési jelentés, illetve a figyelmeztetési mechanizmus egyértelmű előre lépést jelez a foglalkoztatás tekintetében, és nyilvánvaló van kapcsolat ezen eredmények, illetve az ifjúsági garancia és a fiatalok foglalkoztatásának a javítása célzó tagállam intézkedések között. Az is világos, hogy a tagállamokat továbbra is figyelmeztetni kell a kötelezettségvállalásukra, és ugyanakkor pénzügyi és politikai támogatást is kell, hogy kapjanak. Most egy konkrét kérdésem is lenne Tyson asszonyhoz intézem. Ön megfelelőnek tartja ebben a helyzetben azt, hogy új célzott intézkedéseket vezessenek be azon túlmenően, hogy amit korábban eldöntöttek, az ifjúsági munkanélküliség, a ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, illetve az ifjúsági garancia, nem ezeket kellene először végrehajtani? Köszönöm. Most Moszkoviszi úr kezdi a válaszadást ebben az utolsó fordulóban. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindjárt mennem kell, de ha megengedik, gyorsan válaszolnék az eljárás helyzetére, állapotára, amire Ferber úr is utalt. Igen, e, ez így van, egyszerűsíteni kell, e, és jobban meg kell győzni a képviselőket, javítani kell a párbeszédet az Európai Parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel. E, Dombrovskis úr ezen dolgozik Persze vannak az eredményeinknek negatív oldala is, amikor összehasonlítom az európai gazdaság eredményeit, azt látom, hogy a túlzott deficit eljárások száma csökken, a deficit az Európai Unióban szinte mindenütt 3% vagy az alá csökkent, három országban van ennek fölötte még. Most meg kell állapítanom azt is, hogy a növekedés akár 2%-ot is elérhet, ez persze nem elegendő, de eléggé szolid, eléggé stabil ez a növekedés most már. Úgyhogy azt is megállapítom, hogy kezd a munkanélküliség visszaszorulni, csökkenni, és mindez lehetővé teszi a válságból való kilábalást. Ez persze még mindig nem történt meg teljesen. Felber úrnak mondom, hogy a túlzott deficit eljárással kapcsolatos ezzel kapcsolatban még mindig van korrekcióra lehetőség. Thank you, Madam Tyson. Köszönöm, Tyson asszony. Köszönöm, elnök asszony. Belövgyecka asszonynak mondom a következőt. Nap mint nap vizsgáljuk a tagállamokban a munkaerőpiac helyzetét, a munkanélküliség kapcsán pedig továbbra is az általános munkanélküliségre helyezik a hangsúlyt, de speciális csoportokkal, így fiatalokkal és tartós munkanélkel kiementen foglalkozunk. Az európai strukturális alapforrásait, valamint a szociális alapforrásait is igénybe vesszük, ezeket a forrásokat fel lehet használni, de a programokat egymással összhangba kell hozni, és összhangba kell hozni az ország specifikus ajánlásokkal és az európai szemeszterrel. A jó gyakorlatot támogatjuk, és arra biztatjuk a tagállamokat, hogy ezeket a programokat vigyék tovább. Benefély úr, fiatalok munkanélkülisége. Most 2015 végén vagyunk. Az ifjúsági garancia kapcsán a tagállamok strukturális intézkedéseket kell, hogy hozzanak. Hónapokon belül kell, hogy javuljon a fiatal munkanélküliek helyzete, akiknek az oktatásból át kell kerülni a munkavilágába. Van egy konkrét alapunk, az ifjúsági munkanélküliség kezdeményezése ez, ennek kapcsán konkrét indikátorokat alakítottunk ki, többet, mint amennyit szoktunk alkalmazni, hiszen figyelni kell arra, hogy mi nagyon fontos, hogy eredményeket érjünk el ezzel a programmal. Ugye az év vége felé haltunk, és 16-ban elkészül a jelentés kialakítjuk a politikát, mindig a tények és objektív adatok, objektív adatok alapján. Ezeket az adatokat gyűjtjük, és ezután készül az értékelés, a jelentés, amivel majd eljövünk ide a parlamentbe, és akkor döntjük el, hogy ugyanezt a politikát folytatjuk, vagy pedig új irányba indulunk el. Egyébként a midterm review és a multi-annual financial framework eredményei, tartalmát is figyelembe vesszük. Ugye egy frontloadingot alkalmaztunk az ifjúsági programoknál, és szeretnénk új forrásokat biztosítani ehhez. Tehát work in progress, folyik a munka. Köszönöm szépen, Dombrovszki úr. Köszönöm a kérdéseket. Először is, ami a makrogazdasági politika prioritásait illeti, most alapvetően a tavalyi, illetve az idei eh, prioritásokra épülnek ezek a prioritások, miután a kihívások is alapvetően ugyanazok maradtak, a szükségesnél lassabban helyre a gazdaság, és ezt a folyamatot szeretnénk felgyorsítani és erős felerősíteni. Az EU és az eurózóna gazdaságát külső tényezők kedvezően befolyásolták, hogy alacsonyak a kamatok, alacsonyak a nyersanyagárak, ez, ez igaz. Ugyanakkor azonban sajnos jelen vannak negatív dolgok, kockázatok is, lelassul sok feltörekvő ország gazdasága, és a szomszédunkban nagyon instabil a helyzet, Közép-Kelet, Észak-Afrika, de emellett megemlíthetném a keleti szomszédainkat is, ugye ott van az orosz-ukrán konfliktus, és természetesen mindez szintén befolyásolja a gazdasági növekedési előrejelzéseket. Volt egy kérdés, hogy beható felülvizsgálja-e a bizottság ebben a 18 tagállamban, kettővel több, mint akik esetében szükség van erre, mint tavaly. Igen, ez így van, de ez a makrogazdasági egyensúlytalanság kérdését nem befolyásolja. Először elvégezzük ezt a méreható e-, elemzést, és ahhoz, hogy kizárjuk a egyensúlytalansági eljárásból a tagállamot, ahhoz még sok mindennek kell teljesülni, túl korai lenne még megmondani, hogy hány tagállam kerül majd be a makrogazdaság egyensúlytalansági eljárás alá 2016-ban. Összességében azt kell, hogy mondjam, az Európai Bizottság prioritása az gazdasági fellendülés erősítése, a konvergencia elősegítése a tagállamok között és tagállamokban is. Általánosságban pedig az ECON és az EMPL szakbizottság nagyon fontos, hogy szorosan együtt működjön annak érdekében, hogy válaszokat tudjunk adni ezekre a kihívásokra, és előrelépjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a közös ülést, a két szakbizottság közös ülését, ha új kérdések merülnek fel, új válaszokat keresünk majd, mi több talán új eredményeket is látunk, ezekről szeretnénk majd cserélni, az új eredményekre vágyunk minnyáján, és természetesen a parlamenti munkánkban sem feledkezünk meg ezekről a kérdésekről, folytatjuk a munkát, biztos vagyok benne, hogy önök is folytatják a saját munkájukat az Európai Bizottságban, Célunk az, hogy eredményeket érjünk el, mégpedig, na most kapaszkodjanak meg minél hamarabb. Hiszen csak egy célunk lehet, hogy a munkanélküliség ellen fellépjünk, hiszen a munkanélküliség az unió közös céljával szorosan összefügg, ez pedig a demokrácia. Nem érhetjük el a demokráciát, nem működhet jól a demokrácia, hogyha folyamatosan magas munkanélküliséggel küzdünk. Köszönöm mindenkinek a részvételét, hogy itt voltak. Remélem, hogy hamarosan találkozunk újra, hamarosan hat hónap múlva, vagy egy év múlva, és akkor jó eredményekről számolhatunk be. Köszönöm.